Buongiorno. Jó napot kívánok! Buongiorno. Jó napot kívánok! Foglaljunk helyet. Köszönöm szépen. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a P3C50-es termet összekötöttük a plenáris teremmel, azért, hogy azok a képviselők, akik eh, nem találnak maguknak helyet itt a plenáris teremben, onnan vehessenek részt a munkában, hiszen ugye kötelező távolságot kell tartani. Szérem. Szeretném kérni azokat, akik feliratkoztak a hozzászólók listájára, hogy foglaljanak itt helyet eh, a plenáris teremben, ha minden igaz, akkor találnak egy cédulát, egy kártyát, amin a nevük szerepel, oda kéne leülni, ahol ez a, ez a kártya található. A többiek bárhova leülhetnek, ahol üres helyet találnak megfelelő távolságra a többiekről. Mind a két terem össze van kötve, tehát szeretném még elmondani azt, hogy kötelező a maszkok használata, de aki éppen beszél, azok levehetik a maszkot, de csak a hozzászólásuk idejére. Ezen el megnyitom a mai ülésünket, amelyek május 15-én rekesztettünk be. A 13. május 13. 14. 15. ülések jegyzőkönyvét elfogadtuk, ezeket mindenkinek eljutottuk, eljutottuk, ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, nincs észrevétel, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Néhány bejelentés. Az ECR frakció bejelentése alapján egy delegációban van egy személyi változás, ez majd bekerül a jegyzőkönyvbe a mostani bejelentéstől kezdve érvényes ez. Szeretném még azt is bejelenteni, hogy a 79-es parlamenti házszabály értelmében a tanács elnökével egyetemben 7 rendes törvényalkotási javaslatot, illetve jogszabályt fogadtam el. Ezeknek a címe is benne foglaltatik majd a mai jegyzőkönyvben. Nézzük a mai jegyzőkönyv, a mai napirend tervezetet. Május 19-én fogadta el az elnökök értekezlete a mai napirend tervezetet, ezt mindenki megkaphatta. Ezzel kapcsolatban semmilyen módosítási kérelmet nem kaptam. Ezáltal a napirend tervezetet elfogadtuk, és ilyen értelemben fogunk ma a napirenddel haladni. Először is a tanács és a bizottság beszámolóját, beszámolóját fogjuk majd ha meghallgatni az Európai Gazdasági Fellendítési Programmal kapcsolatban. Tisztelt képviselők, spontán hozzászólások ma nem lesznek, és kékkártyás kérdéseket sem tudunk elfogadni. Von der Leyen asszonyt szeretném itt üdvözölni, aki itt van a körünkben, és szeretném köszönteni az itt lévő biztosokat is. Köszönöm, hogy eljöttek ide. Brnyec, biz, miniszter is itt van a tanács nevében, ön következik, parancsoljon. President, honorable members, thank you for giving me the opportunity to say of... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok az Európai Bizottság új gazdaságélénkítési csomagjához. Nagyon új fejleményről van szó, azért bizonyosan megértik, hogy nem tudok a tartalmiakról részletesebben nyilatkozni, biztos lesz erre más alkalom is. Ezen a ponton Szeretnék röviden szólni arról, hogy a soros elnökség hogyan kívánja majd folytatni a munkát a témában a továbbiakban. Először is beszélnék az elvárásokról. Április végén a vezetők megállapodtak abban, hogy létrehoznak egy gazdasági élénkítési csomagot, amelyre szükség van, és amely sürgető, így fogalmaztak ők annak idején. Megfelelő méretűnek kell lennie a csomagnak, és főként azokra az ágazatokra kell vonatkoznia, valamint azon tagállamokra, amelyeket a leginkább érintett a válság, és a célja az kell, hogy legyen, hogy e példátlan válságot kezeljük vele. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Európai Bizottság ezért most előáll ezzel a javaslattal, amely megfelel ennek a kihívásnak, amelyel szembe kell néznünk. Az Európai Bizottság nyilatkozott arról is, hogy a többéves pénzügyi kerethez kapcsolódik a élénkítési csomag. Az előbbit szintén ki kell igazítani a járvány hatásainak tükrében horizontális javaslatok csomagját készítette elő az Európai Bizottság, ezt fogja ma bemutatni. Világos a politikai szándék, a delegációk az elhangzottaknak megfelelően fogják értékelni a csomagot, és nekiállnak majd annak, hogy kidolgozzák a részleteket. Ami a soros elnökség általi szervezésbeli elgondolást illeti, úgy gondoljuk, hogy mielőbb le kell zárni a munkát, Szeretnénk mielőbb megállapodásra jutni ebben a kérdésben. Mindannyian tudjuk, hogy sürget az idő, mielőbb előbbre kell jutnunk. A gazdaság is megköveteli ezt, és a polgárok is ezt várják el tőlünk. Ezért az soros elnökség kötelessége, hogy előbbre vigye az Európai Bizottság javaslata alapján a munkát, mégpedig késedelem nélkül. Ennek ezzel összhangban az európai ö, ügyi miniszterek megbeszélést tartottak az Európai Unió gazdasági élinkítési rész, rész, lépéseiről, egy informális videokonferencia keretében. Emellett a Koreper napirendjére tűztük, hogy rögtön a bizottság, a bizottság csomagjának bemutatása után megvitatjuk majd ezeket a kérdéseket. Mindent megteszünk a tanácson belül, mobilizálni fogjuk az összes szintet, mégpedig a technológiák segítségével. Természetesen nagyon nagy érdeklődéssel fordulunk az Európai Parlament véleménye, illetve álláspontja felé. Áttekintettük a legutóbbi plenárison elfogadott új MFF-fel kapcsolatos állásfoglalást, valamint a gazdaságélénkítési csomaggal és az új saját forrásokkal kapcsolatos állásfoglalást. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik majd a soron következő folyamatban, horizontális és ágazati szinten is. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy az MFF-ről szóló megállapodáson túl több tucatnyi további tárgyalás zajlik, ezek mind-mind olyan programokat érintenek, amelyek az EU-s támogatásokat érintik. Ezen a téren is mielőbb előbbre kell jutnunk, ágazati szinten. Nagyon fontos az erő, előrelépés, a lehető legjobban ki kell használnunk a rendelkezésre álló időt. Tartozunk ezzel a jövőbeni kedvezményezetteknek beleértve az egyetemi hallgatókat, diákokat, kisvállalatokat, helyi, hatós, helyi önkormányzatokat, hiszen nekik most még fontosabb, mint bármikor, hogy mielőbb elinduljanak a vonatkozó projektek és programok. Ezzel tudunk hozzájárulni a városok, a régiók, a gazdaság fellendítéséhez. Reméljük, hogy együtt tudunk dolgozni ezen a feladaton önökkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter asszony, most pedig von der Leyen asszony következik, parancsoljon. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, Európa eh, generációk ügye, és minden európai generációnak megvan a maga történelme, története. Az Európai Unió alapítói számára arról volt szó, hogy tartós békét hozzanak létre, hiszen ő, előttük nem volt semmi, mint a fájdalom, a háború tapasztalata. A későbbi generációk számára fontos volt a, a felvirágzás, a gazdasági felvirágzás, a szabadság, a közös piac megvalósítása, a közös pénznem bevezetése. Ezek után következett az, hogy összehozzuk az európai családot, hogy az európai testvéreket egybefogjuk, és befogadjuk az Európai Unió szívébe minden európait. Minden európai generációnak megvan a maga sikere, és mindannyian, minden európai generáció az előző generációk vívmányaira épített és inspirálta az utána következőket. Nagyon fontos, hogy mindez mindennek során felmerül a kérdés, hogy hogyan haladjunk előre egy vízióval, egy ambícióval, összefogva, közösen, vagy feladjuk az álmainkat az ellenállás miatt. Mi mindig azt választottuk, hogy együtt haladjunk előre, hiszen Európa számára a legfontosabb és a legbátrabb célkitűzések a legbiztosabban vezetnek el bennünket ahhoz, hogy a békére és a gazdasági fellendülésre épülő Európai Uniót hozzunk létre, amelynek nincs párja a világon. Tisztelt képviselő! képviselők. Most a mi is szemben állunk egy fontos kihívással, ami egy kis vírussal kezdődött, egy kis elszigetelt válsággal kezdődött, ez egy olyan gazdasági válságba fordult, aminek, ami példátlan. Soha életünkben ekkora kihívás előtt nem álltunk, és az Európai Unió 70, 70 éve során nem eh, állt ilyen kihívás előtt. A közös vívmányaink forognak kockán. Olyan dolgok, amelyeket magától értetődőnek vettünk, most megkérdőjeleződnek. A közös piacot eh, újra be kell indítani, eh, egységes szabályokat, szabályokat kell bevezetni, a négy szabadságot, alapszabadságot vissza kell állítani. A válság hatalmas áttételes hatással rendelkezik minden országban, országokon túl. És ezek, ezen problémák közül egyet sem tud egyetlen ország magában megoldani. Hogyha van egy sikeres cég egy tagállamban, az lehet, hogy a másik tagállamból származó be, beszállítókkal dolgozik, amelyek nehézségekbe kerültek. Mindenhol vannak áttételes hatások, mindannyiunkról szól ez a dolog, sokkal nagyobb, mint, mi, mint amit eddig szembenéztünk. Ez Európa számára a legnagyobb kihívás, gazdasági, szociális válságot látunk, eltérések, a, a hézagok növekednek, a a szuverenitás, a tehermegosztás bonyolult kérdéseit meg kell oldanunk, elemeznünk kell. És megint csak itt van előttünk a kettős választás. Vagy egyedül haladunk az úton, és magukra hagyunk országokat, régiókat, embereket, és elfogadjuk azt, hogy vannak akik, akik sikeresebbek, és vannak akik szerencsétlenebben kerülnek ki egy válságból. Vagy a másik lehetőség, hogy megint csak összefogunk, szolidaritást mutatunk magunkért, a generációnkért, a következő generáció érdekében. És számomra ez a választás egyszerű. Szeretném ezt a bátor lépést választani, együtt haladni. Európa olyan kontinens és olyan közösség, amely képes a közös jövőjébe beruházni. A mi uniónk számára az üzleti vállalkozások, az emberek egymástól függenek, összekapcsolódnak, a kohézió, a konvergencia, a beruházások mindenki érdekeit szem előtt kell, hogy tartsák. Mi tudjuk, hogy a legbátrabb intézkedések azok, amelyek a legbiztosabb jövőt garantálják. És éppen ezért az Európai Bizottság ma egy új gazdaság élénkítési intézkedést szeretne elfogadni 750 milliárd euró értékben a jövő generációja vagy következő generáció alap néven. És ez meg fogja határozni a jövőnket 1,1 biliárdot tesz ki a következő generáció és eh, eh, az MFF, tehát a 7 éves költségvetés együtt 1,8 billiót tenne ki. Ez eh, emellett 540 milliárd eurónyi biztonsági háló egészíti ezt ki, és ez azt jelenti, hogy a gazdaság élénkítési eszközeink 2,4 billió eurót érnének, ennyit tennének ki. Hadd magyarázzam meg, hogy az Európai Unió a következő generáció alap hogyan működik a saját források plafont megemelnénk, és ezzel lehetővé időlegesen, és ez lehetővé tenné, hogy az Európai Bizottság a pénzügypiacokon tudjon kölcsönözni. És ez egy sürgős és vészhelyzeti és kivételes intézkedés egy kivételes helyzetben. A szociális szövetünket akarjuk megerősíteni, a belső piacot erősíteni, a folyófizetési mérlegeket kiegyenlíteni Európa szerte, ebben segítséget nyújtani. Miért van erre szükség? Azért, mert egy zöld, digitális és ellenálló képes jövőt kell építenünk, hiszen ez Európa jöve, követ, eljövendő generációjának a jövője. Egy olyan generációról van szó, amely globálisan összekapcsolódik, amely felelősséget érez a világunk, a, a föld, a bolygó iránt, az emberi méltóságot, a jogát, jogállamiságot támogatja, amely elszámoltathatóvá kívánja tenni a kormányokat, be akarja hajtani rajtuk a környezetvédelmi célokat, a bolygó megmentésért kitűzött célokat. Ez az idealizmus nagyon fontos, hiszen ez eh, mutatja azt, hogy jobb jövőért kell küzdenünk nagyon fontos, hogy szolidaritást mutassunk, és egy új generációs paktumot szeretnék önök elé letenni a jövő érdekében. Persze ez azt jelenti, hogy példátlan mértékű beruházásokat kell tenni, de olyan módon csinálnánk ezt, hogy Európa jövő generációja, eljövendő generációja arathassa le ennek a gyümölcsét. És ez nem csak, hogy az elmúlt 70 év vívmányait őrzi meg és erre épít fel, hanem biztosítja azt, hogy az Európai Unió klímasemleges, digitális, szociális és erős globális szereplő a világ színpadán. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ahhoz hatalmas pénzügyi erőre van szükség, hogy az európai problémák megoldására közösen találjunk megoldást. Biztos vagyok benne, hogy ez a ház, az Európai Parlament a kulcsfontosságú döntésünkben szerepet kell, hogy vállaljon, és szerepe van. Olyan az európai költségvetésen keresztül kell elkölteni ezeket a pénzeket, ezen keresztül kell csatornázni a pénzeket, és ez teszi lehetővé a parlament szerepét az innováció, a gazdasági fellendülés, a lehetőségek új generációját szeretnénk megteremteni új innovációval és tiszta iparral szeretnénk fellendíteni a gazdaságot. A követ, ez az új generáció program az Európai Zöld eh, Egyezményt, a Horizont Európát megerősíti, eh, beruház az 5G-be, a, a házak, eh, épületek szigetelésébe, a klíma semleges gazdaságba, és senkit nem hagy magába, magára ennek során. A jövő generációja program az igazságos átalakulási program lehetőségeit megsokszorozza. És ennek köszönhetően nem kell választani a között, hogy a válság ellen küzd egy ország, vagy beruházásokat valósít meg a jövő generációja érdekében. Biztosítja azt, hogy az emberek megfelelő képzést, továbbképzést, átképzést kapjanak ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak az gyorsan változó változó világhoz. A jövő generációja, e, e, Európája biztosítja azt, hogy helyes döntéseket hozunk, megfelelő programokba ruházunk be az elkövetkezendő évtizedekben, és ez annak is köszönhető, hogy a tagállamok könnyebben hozzáférnek a köz- és magánberuházási lehetőségekhez, forrásokhoz, és ellenállóbbá kell tennünk a jövőbeni ellátási láncokat, Európának vezető szerepet kell a jövőben is játszania a mesterséges intelligencia, a precíziós agrikultúra, a zöld a zöld technológiák területén, és ennek köszönhetően tudjuk ellenállóbbá tenni egész Európát. Ez egy új jövőbeni közös vívmány, amin dolgozunk, és ez mutatja meg, hogy az Európai Unió részének lenni valóban kézzelfogható előnyökkel jár. És ez mindannyiunké, ez mindannyiunké, ez a vívmány. 750 milliárd euróban gondolkodik az Európai Bizottság a jövő generáció generációja számára, ebből 500 milliárdot öm, öm, öm, visszanemtérítendő kölcsönök, és 250 milliárdot pedig kölcsönök forrájában biztosítani, biztosítana. Ezek a támogatások, ezek közös beruházást jelentenek a jövőnkben. Ez a tagállami, tagállamok korábbi adósságaihoz nincs ezeknek köze. Ezek, ezek az új pénzek az európai költségvetésen keresztül mennek, és ezek korlátozottak. Ezek lényege, hogy az európai prioritásokba ruházzunk be a, a digitalizáció, az európai zöld paktum, az ellenálló képesség, az európai költségvetés mindig mindig is támogatásokból állt, ez nem új. Támogatásokat adtunk célzott beruházásokra, reform, reformokra, arra, hogy nagyobb legyen az együttműködés, hogy, hogy konvergencia jöjjön létre, hogy az élet színvonal kiegyenlítődjön, és az Európai Unió működik. Ez mutatja azt, hogy ez a projekt működik. A, a minden tagállam versenyképessége növekedett, minden tagállam életminősége növekedett. Az európai költségvetésből megvalósított projektek mindenki számára kifizetődtek és a eh, jövő generációja EU-s eh, e program is mindannyiunk érdekét képviseli. Közös jövőbe ruhazunk be, egy megfelelő eh, lebontás szerint fizetjük vissza a pénzeket, és ezen kívül az Európai Bizottság emellett új eh, saját eh, bevételi forrásokat is javasol majd. Ezek között említhetnénk például a kibocsátás kereskedelem kiépítését, aztán a széndiokszid, határmenti széndiokszid adót, ez most eh, egyelőre ennek a célja az, hogy az olcsóbb és klímát károsító módon előállított külföldi termékek árát kiegyenlítse és nagyon fontos, hogy ambiciózusak legyünk, és ebben én számítok az önök teljes támogatására. Meine Damen und Herren Abgeordneten! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Most van itt az ideje, hogy meghozzuk a kellő döntéseket. Azok, akik ma félnek a bátor beruházásoktól, azoknak azt üzenem, hogy holnap sokkal drágább lesz majd megfizetni annak az árát, ha ma nem cselekszünk. Most kell lefektetni a közös jövőnk alapjait. És ezzel egy időben egy világosan körülhatárolt, önhibákon kívül bekövetkezett válsághelyzetre kell reagálnunk. Tegyük félre a régi előítéleteket, fedezzük fel újra azt az erőt, amely a közös Európa eszméjében rejlik. A mostani válság hatalmas, de ugyanilyen hatalmas lehetőség is ez Európa számára, és hat, hatalmas lehetőség a mi számunkra is, hogy ebben a nehéz helyzetben a megfelelő lépéseket tegyük meg. Most le tudjuk fektetni egy éghajlatsemleges, digitális, robusztus Európai Unió alapjait. Egy olyan EU alapjait, amely szociális szempontból is sokkal jobb helyzetben van, mint korábban. 70 évvel ezelőtt az alapító atyák megtették az első bátor lépéseket, hogy megteremtsék a béke unióját és a jólét unióját. Ma elérkezett az a pillanat, hogy a mi nemzedékünk egy további fejezettel bővítse ezt a történetet, egy további bátor lépést tegyünk a fenntartható Európai Unió irányába. Tartozunk ezzel a következő nemzedéknek. Éljen Európa! Köszönöm szépen! Eh, Maria, te Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt meghallgatnánk a frakciók szónokait, arra kérem a, azokat a képviselőket, akiket felkértek, a teremszolgákok hagyják el a helyüket, azok pedig ezt meg, engedelmeskednek. A 36-os helyen elfoglaló kolléga nem ülhet ott, ahol ül, kérem, hagyja el ezt a helyet. Manfred Weber, frakcióvezető következik, parancsoljon. President, Madam President. Elnök úr, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A szolidaritás ismét itt van a napirenden, az európai szolidaritás pillanata újra elérkezett, újra itt van velünk Robert Schumann szelleme. Néhány héttel ezelőtt például Olaszország utcáin EU-s zászlókat égettek. Több millió európai még mindig aggódik a jövője miatt, a munkahelye miatt, a családja miatt. És Európa ma egy egyértelmű határozott választ ad nekik az aggájaikra. Senki sincs egyedül ezen túl. Lefektetjük a szolidaritás alapjait, sőt új fejezetet nyitunk az Európai Unió történetében. Kedves kollégák, néhányan a jelenlegi helyzetet egy Hamilton pillanatnak nevezik. Néppárti politikusként én őszintén szólva nem örülök ennek, mert nem úgy képzelem el Európa jövőjét, hogy pénz, hiteleket veszünk fel a pénzpiacokon. De ez a második világháború utáni legnagyobb gazdasági válság, ezért nincs alternatívája a beruházásoknak, új lendületet kell adnunk a gazdaságnak. A fő kérdés most nem az, hogy mekkora beruházásokra lesz szükség, mennyi pénzt költünk el, nem az az elsődleges kérdés. Az elsődleges kérdés az, hogy mi az egésznek a célja. A mi egyik alapelvünk, és jelen pillanatban a javaslat esetében is így van ez, hogy nem a kontinens régi problémáit akarjuk új összegekkel, friss pénzzel finanszírozni, hanem ezekkel az összegekkel Európa jövőjét akarjuk megalapozni. Egy másik fontos elem a az előkészítő folyamat során számunkra az volt, hogy egy demokratikus folyamatra kerüljön sor. Köszönöm ezügyben az Európai Bizottság elnökének világos nyilatkozatát, most már a tanácson múlik, hogy mi történik a továbbiakban. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament beleegyezése nélkül ne költhessünk európai pénzeket. Ehhez a tanács együttműködése is kell. Most már 27 tagállamot, a 27 parl- tagállami parlamentet kell meggyőzni arról, hogy támogassák ezt az elképzelést, amelyet az Európai Bizottság bemutatott. Érdekes, hogy ugye van, vannak néppárti, szocialista, liberális kormányok Európában, sőt még zöld kormány is van, illetve zöld kormányzati részvétel is Ausztriában. Úgyhogy most érdekes helyzet állt elő, mindenkinek dolgoznia kell azon, hogy a tagállamokat meggyőzzük, hogy támogassák ezt az elképzelést. A négy takarékoskodni vágyó tagállamnak pedig azt üzenjük, hogy a vonatkozó tagállamokban működő vállalkozások sem lehetnek sikeresek az egész egységes piac sikere nélkül, tehát az egész EU-nak kell sikeresé válnia. Másodszorban azt látjuk, hogy globálisan a gazdasági hatalom hatalmi viszonyok átalakulóban vannak, Kína ennek a nagy nyertese egyértelműen 2000 7-8-9 során már megtapasztalhattuk, mit jelent az, hogyha egy elveszett nemzedékünk van itt Európában, most nem veszíthetünk el egy újabb nemzedéket, úgyhogy azt hiszem ezek mind-mind nagyon ütős érvek a kételkedők meggyőzésére. Számunkra a szolidaritás mindig kéz a kézben jár a felelősséggel. E kettő számunkra, néppártiak számára ugyanannak az éremnek a két oldala hogyha most a pénzpiacokon hiteleket veszünk fel, akkor nyilvánvalóan fontos, hogy legyen valamilyen elképzelésünk arról, hogy ezt a pénzt hogyan fizetjük vissza. Emlékezzünk a márciusban dúló vitákra, amikor a tanácsban már megpróbáltak közös nevezőre jutni az új többéves pénzügyi keretről. Ennek alapján nem hinném azt, hogy most egyszerűbb lesz a dolgunk, ezért néppártként legyünk őszinték, mondjuk kivilágosan, az új adósság visszafizetéséhez új, erőforrás, új saját forrásokra lesz szükség. Felmerült a digitális adó, és úgy gondolom, hogy jó ötlet a digitális, a nagy digitális nagyvállalatokat is bevonni az adóság visszafizetésébe, őket is meg kell adóztatni. Nagyon fontos a tagállami perspektíva is, a szolidaritás kapcsán nevezhetjük ezt európai szemeszternek, nevezhetjük ezt reform folyamatnak, hogyha elvárjuk a szomszédainktól, hogy szolidárisak legyenek, akkor magunk, nekünk magunknak is el kell végeznünk a ránk eső feladatokat, és mindenütt reformokra van szükség. A, tag, a jogállamiság kérdésem, a néppárt ezt támogatja, ami a támogatások és hitelek arányát illeti, azt hiszem ez most egy jó kompromisszum, nagyon fontos az MFF-en belül a emellett a kohézió és a mezőgazdaság kérdése is, itt még lesznek további viták. A terv jó irányba mutat, nagyon fontos pillanat, és ez az Európai Unió jövője szempontjából is a néppárt összességében támogatni fogja a bizottság javaslatát. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen. García Pérez asszony következik, parancsai recső. Köszönöm szépen, elnök úr. Von der Leyen asszony, egy hónap telt el azóta, hogy a parlament egy állásfoglalást megszavazott, ő már itt áll, és a bizottság tervét mutatja be. Hadd mondjam el, hogy ez az újrakezdési terv nagyon ambiciózus, Európa barát, és pont megfelel annak, amit kértünk öntől. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megadja az Európai Parlamentnek azt a szerepet, minket megillet. Ugyanarra a szintre helyez minket ezzel, mint a tanácsot, és örülök annak, hogy mindez bekerül az MFF-be, illetve, hogy beszélt a saját forrásokról is. Aztán beszéljünk a közös, közösségi adósságról is. Én azt gondolom, hogy meg kell találni annak a lehetőségét, hogy a tagállamok megtalálják, hogyan lehet a válságra, válság ö, megoldására plusz pénzekhez hozzájutni. Néhány hónappal ezelőtt ezek a lépések elfogadhatatlanok, elképzelhetetlenek lettek volna, de a tagállamok, a kormányok Pontosan értük, hogy miről van szó. Miről van szó? Az európai projekt jövőjéről és hi- szavahihetőségéről. Nem csak szolidaritásról van szó, hanem arról, hogy az euró megmaradjon, hogy az egységes piac megmaradjon, illetve, hogy az európai projekt is életben maradjon. Lehet, hogy még vannak olyanok, akik nem értik. Nem azért vagyunk itt, hogy adjunk, vegy, adjunk vegyünk, hanem egy politikai uniót próbálunk létrehozni. Mintha az elmúlt hónapok során nem történt volna meg a válság, úgy gondolkodnak még mindig, a, né, úgy gondolkodik még mindig néhány ember. Rengeteg ember vesztette el állását, mintha nem tudnánk, hogy ez a válság hatalmas recessziót fog létrehozni, és valószínűleg az euró régió GDP-je is majdnem 1%-ot fog csak a válság miatt csökkenni. Egyértelmű, hogy ez a helyzet, ez itt az igazság, ez itt az igazság pillanata, tisztába kell tenni a helyzetet. Itt egyáltalán nem csak a szolidaritásról van szó, hanem sokkal többről. A világ egyre bonyolultabb, és meg kell mutatnunk azt, hogy igenis lehet és kell dolgozni azért, hogy az európai projektet támogassuk. Maga a válság szimmetrikus, de a következményei aszimmetrikusak is lehetnek. Az Európai Uniónak egyik feladata az, hogy ezeket a szimmetria hiányokat kiavítsa. Tehát ez azt jelenti, hogy egyes, hogyha egyes tagállamoknak megengedjük, hogy segítsék vállalataikat állami segítséggel, akkor ez egyéb tagállamoknak is meg kell engedni. Hogyha a tanács nem hisz ezekben a, ezekben a megoldásokban, akkor legalább annyit kell elérnünk, hogy ne akadályozza az Európa parát megoldásokat. Előre kell lépnünk. Azt hiszem a tanácsnak meg kéne az eljárást változtatnia, hogy az MFF-et ne egyöntetű szavazással, hanem minősített többséggel is el lehessen fogadni. Nem szabad, hogy azért egyes tagállamok hátrányos helyzetbe kerüljenek, sőt az egész európai projekt azért hátrányt szenvedjen, mert van négy olyan tagállam, ami a tagállami megoldásokat segíti, nem pedig az Európa barátot. Kérem szépen nem szabad a multilateralizmust veszélybe sodorni. A szociális pillért is meg kell erősíteni, azokat kell leginkább megvédeni, akik erre szorulnak. A gyermek garancia mellett szeretnék most láncsát törni, erre van leginkább szükség. Illetve gondoljunk a jövőre is. Zöld és zöld technológiákra, digitalizációra van szükség, máshogy nem tudjuk megoldani a problémánkat. Éppen ezért von der Leyen asszony nagyon fontos az, hogy kiálljon amellett a javaslat ellen, hogy megváltoztassa az európai szemesztert. Nem szabad a nyugdíjakat lecsökkenteni. Nem. Ezt nem szabad megengedni, illetve szociális és, és környezetvédelmi fenntarthatóságra kell törekedni. Erre van szükség, ráadásul úgy, hogy a jogállamiság feltételeit is betartjuk. Tisztelt kollégák, ez a mi felelősségünk. Von der Leyen asszony láthatta, hogy itt a parlamentben mindenki a polgárok érdekét próbálja védeni. Most a tanácsbeli kollégákat is meg kéne győzni, hogy erre van szükség. Én úgy gondolom, hogy ezzel tartozunk az Európai Unió következő generációinak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csolos úr következik. Tácsán, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, ez a gazdasági és egészségügyi válság példátlan, ilyen még nem történt az Európai Unióban. Ennek a válságnak a mértéke és a hihetetlen kihívások azt gondolom, hogy nagyon gyors és nagyon nagy mértékű választ igényelnek. Nem, nincs alternatíva, vagy megtaláljuk annak a módját, hogy beruházzunk nagy mértékben a gazdaságba, vagy elfogadjuk azt, hogy ennél nagyobb csapásoknak is ki leszünk téve. Szeretnék egyértelműen fogalmazni. Ez a csomag minden egyes tagállamot érint, minden tagállamnak szüksége van erre a tagállamra, függetlenül attól, hogy milyen hatással volt rájuk ez a válság. A belső piac léte forog kockán, hogyha a belső piac megbénul, akkor az Európai Unióban minden polgár megszenvedi ezt. Von der Leyen asszony azon azon megoldási lehetősége, hogy a piacról kérjünk kölcsönpénzt, az egy, vagy vegyünk fel hitelt, ez egy nagyon érdekes megoldás. Én örülök ennek a, ennek a lehetőségnek, ennek az új gondolatnak. Az európai problémát európai módon kell megoldani. Az elmúlt válság során bizonyos tagállamoknak plusz adósságot halmoztunk fel, pedig arra lenne, lett volna szükségük, hogy azonnal a jelleggel pénzt fecskendezzenek a gazdaságukban az elkövetkezendő 20-30 évre fogjuk most meghatározni az Európai Unió jövőjét. Nem csak azért kell pénz azonnali jelleggel, hogy fel, újra fellendítsük a gazdaságot, hanem hogy át is alakítsuk azt. Az MFF és az, a gazdasági fellendítési csomagnak a leginkább a jövőre kéne koncentrálnia, tehát nem a múltra. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy új munkahelyeket teremtsünk, beruházások, olyan beruházásokra kell koncentrálni, aminek igazi európai hozzáadott értéke van. A Green Deal és a digitális agenda alapkövei lehetnek egy teherbíró európai gazdaságnak. Második dolog, a szolidaritás nagyon fontos. Nem szabad a területi megosztottságot tovább mélyíteni. Azt gondolom, hogy ez ellen kell menni, és erre lehet építeni, tehát egységesnek, és egységesnek kell maradnunk. Az Európai Unió nem pénzgép, ez egy közös projekt, amelyben a szolidaritás különböző közös értékekkel párosul, illetve a közös jövőképpel is. A Renew Europe frakció az MFF-et csak akkor tudja támogatni, hogyha a, az európai értékek tiszteletben tartás, illetve a jogállamiság feltételei megvalósulnak. Tehát mindenkinek a szabályok szerint kell játszania. Negyedik dolog, nagyon sok tanulságot le lehet vonni ebből a válságból, és ez ok arra, hogy bizonyos területeken reforma, megreformáljuk az Európai Unió működését, és megnézzük, hogy hol van szükség több Európára. Úgy gondolom, hogy éppen ezért el kell indítanunk az Európai Unió jövőjéről szóló konventet. azok a döntések, amelyeket most hozunk, emberek millióinak életét fogják meghatározni, a belső piacunk és az Európai Unió jövőjét is. Éppen ezért az Európai Uniónak egységesnek kell lennie, és egyként kell harcolnia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csolos úr. Majten kolléga következik, parancsoljon az ID frakció nevében. President, Frau Kommissionspräsidentin, Kanzlerin Merkel. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr és elnök asszony, nem lesznek se eurókötvények, se korona kötvények. Mondták ezt néhány hónappal, vagy néhány, néhány héttel ezelőtt, most pedig 500 milliárdos felépítési programot mondanak. Először hívata hitelekből akarták ezt refinanszírozni, most pedig adókból. Ennek meg nincs is adóalapja, az EU, jogalapja. Az Európai Unió ugyanis eddig nem vehetett fel közösen hitelt jókkal. Úgy tűnik, hogy ez most már senkit nem zavar. És most jön ön, bizottsági elnök asszony, és azt követeli, hogy ez az őrültség még nem elegendő, még erre rá akar tenni 250 milliárdot, és ez hadd mondjam el világosan, ez teljesen őrültség, ez egy, ez egy rettenet, ez egy bolondság, ez egy gigantikus árat kell fizetni erre, ezért a polgároknak. Ön úgy dobálja az adófizetők pénzét, osztogatja, dobja, dobálja ki az ablakon, mint nem lenne holnap. Ez abszolút felelőtlen, ez egy voodoo gazdálkodás, ez harakiri, pénzpolitikailag, gazdaságpolitikailag harakiri. Az emberek ezt még nem értik, mert más problémáik vannak, és egyszerűen nem is tudnak ilyen összegekbe gondolkodni, és ezt ön kihasználja az, az, abszurd, az abszurd elképzeléseivel. Ez egy rettenetesen rossz ébredést fog ö, eredményezni. Dánia, Hollandia, Svédország, Ausztria kormányaihoz könyörgök, hogy ne támogassák ezt a borzalmas tervet tervet. Köszönöm. Köszönöm. Keller asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Valóban nagyon mély a válság Európában, és erre reagálnunk kell, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és felelős pillanat. Együtt kell gondolkodnunk, közösen kell megpróbálni kilábalni ebből a válságból. Ebben a parlamentben a nagy többség felmutatta az előremutató utat egy megfelelő gazdaságélénkítési tervvel, egy erős MFF-fel, egy erős költségvetéssel, egy olyan zöld paktummal, amely segít a gazdaságnak, és a közben figyelembe veszi a klímaválságot is, és a biodiversitási válságot is. A zöldek Európa szerte ezt támogatja, Szerintem eh, Weber úr kedves eh, Manfred, nem kedves dolog a zöldek mögött elbújni. Eh, a zöldek, az osztrák zöldek is támogatják ezt a tervet. Lehet, hogy az ön kedves bécsi barátja okozza a problémákat, de úgy látom, hogy ön is megpróbálja őt meggyőzni, eh, az osztrák kormányt meggyőzni, és talán együtt megtehetjük ezt, mi is csatlakozhatunk ezen meggyőző, meggyőző munkához, és meggyőzhetjük az európai eh, kormányokat. Valóban azt gondolom, hogy az Európai Bizottság egy nagy előrelépést tervez, és elengedhetetlen figyelembe venni azt, hogy a tervek szerint senkit nem szabad magára hagyni, ez egy fontos célkitűzés. Lehet, hogy az végösszeg nem lesz elegendő, de minden esetre nem szabad szabad az MFF ambícióit csökkenteni, a költségvetési ambíciókat csökkenteni. Kedves kollégák, említett említették, említettek néhányan feltételeket, amelyek az alaphoz kapcsolódnak, de ne ismételjük meg a múltbeli problémákat, hibákat, és ne kényszerítsük arra a tagállamokat, hogy, hogy megszorítási intézkedéseket fogadjanak el, és csak akkor kaphatnak támogatást. Ez nem működött, és nem is fog működni. Jövőbe kell beruházni olyan munkahelyekre, amelyek, olyan projektekbe, amelyek munkahelyeket teremtenek, fenntartható munkahelyeket, amelyek a környezetet is megvédik és a szociogazdasági átállásra van szükség a gazdaságban, a nemek közötti egyenlőséget támogatni kell. Ez is egy nagy probléma egyébként, ami elmélyült a válságban. Aztán a jogállamiság és a demokrácia támogatása ugyanúgy továbbra is fontos. Egyes kormányok úgy gondolják, hogy egyedül is boldogulnak, de hát gondolják végig ezt még egyszer. Mindannyian előnyt élvezhet előnyét élvezhették a közös piacnak, a mozgásszabadságának, és egyes tagállamok ráadásul még kihasználták a túlságosan engedékeny adószabályokat is. Európának nagy előrelépést kell tennie. 70 évvel ezelőtt Schumann egy nagy lépést tett, most ehhez kell csatlakoznunk, kapcsolódnunk. Remélem, hogy az Európai Parlamentet majd követik a tagállamok is, mert a parlament elkötelezett emellett. Köszönöm szépen, Keller asszonynak. Van eh, Overtfeld képviselő következik az LK részéről. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, nagy eh, hatással van rám ez a vita. Látom, hogy a polgárok, az üzleti vállalkozások ezen mély válsággal tulajdonképpen, válságot tulajdonképpen egész jól kezelték, és a mi intézkedéseink is ehhez kell, hogy igazodjanak. Hogyha kölcsönöket, illetve hiteleket biztosítunk, akkor ezt igenis feltételekhez kell kötni, hogy oda jussanak el a pénzek, ahol erre a legnagyobb szükség van. Azt is el kell mondanom, hogy számos olyan intézkedés, kérdés van, amelyeket tehetnénk anélkül, hogy ez pénzbe kerülne. A belső piac erősítése elengedhetetlen ebben a válságban, és biztosítanunk kell azt, hogy a vállalkozói szövet megmaradjon az Európai Unióban. Hatalmas pénzeket mozgósítanak nagy nemzetközi cégek, amelyekkel nem mindig vannak tiszta szándékaik. Úgyhogy nagyon oda kell erre figyelnünk, meg kell néznünk, hogy hogyan finanszírozzuk a gazdasági fellendülést. Ez nagyon fontos az emberek szempontjából, az emberek, akik dolgoznak, megtakarítani próbálnak, és nem szabad, hogy az ő megtakarításaikra építsük ezeket a finanszírozási vagy gazdaság élénkítő programokat. Meg kell néznünk tehát, hogy az, e, az EKB-t hogyan vonjuk ebbe be, Egyesek abban az illúzióban ringatják magukat, hogy a végtelen mértékben áll rendelkezésre a pénz, de ez nem így van, hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy a problémák fel fognak merülni. Emellett mm, nagyon fontos, hogy egy régi témát újra tűzzünk napirendre. A nagy tech cégek, a digitális cégek, amelyek nem fizetnek elegendő, nem fizetnek annyi adót, amennyit kellene egyébként, és ezt újra napirendre kellene tűzni. Az OECD is foglalkozik ezzel, az Európai Uniónak is kell. Obri eh, elnöki a szó. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Von der Leyen asszony, hónapok óta Figyelmeztetjük arra, hogy ez a válság nem zárójel, hiszen évekre meg fogja határozni a évekre meg fog határozni egyrészt a jövőket, másrészt pedig ez gyakorlatilag következménye annak, ami az elmúlt években történt, például, hogy kivéreztették az egészségügyet. Beszélt a generációkról, nos én is tagja vagyok annak a generációnak, amely kénytelen volt elszenvednie az európai liberális politika következményeit. Nos, az a terv, amit már bemutatott, úgy gondolom, hogy a múlt dogmáinak hátat kellett volna, hogy fordítsa. Pedig ez nem igazán történt meg. Ön arra enged következtetni, hogy a megszorításoknak immár vége. De mégis visszajönnek a megszorítások a kiskapun. Az európai szemeszterben csak akkor kapják meg a megfelelő támogatást, akkor lehet megkapni a különböző támogatásokat, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Ugyanott vagyunk, további megszorítások. Azért mindent nem érünk el. Örülünk annak, hogy az erő, saját erőforrásokról szó esik, például a, a műanyagokra vagy a szénre kivetett adó, ez nagyon jó. De nem tudjuk azt elfogadni, hogy nem fogják megadóztatni a ultramilliárdosokat, illetve azokat a hatalmas cégeket, ahol 35%-kal is megnőtt a profit, mint például az élelmiszerláncoknál. Figyeljünk oda azokra a tagállamokra, akik leginkább megszenvedték a válságot. Nekik plusz támogatásra van szüksége. De ha ezt is megtesszük, az általános egyenleten nem sokat, nem sokat változik, változtat semmi. Az emberek fogják megszevedni ezt. 150 milliárd euróról beszélt az imént a tervében, ez remek, de ez az egyharmada annak, amit az egész európai parlamenti patkó kért öntől. plusz 500 milliárdról közvetlen támogatott támogatásként beszélt, nem beszélt viszont arról, hogy ezt tudja fedezni az ön által kivetendő saját források, illetve kivetett adók és a belőlük származó saját források. Akkor milyen reményei lehetnek az új generációknak, hogyha ez a, ez a generáció kénytelen az adóságokat kifizetni? Én azt gondolom, hogy az a terve, amelynek az lenne a célja, hogy az adósságokat csökkentsük, illetve a megszorításokat kivezessük végre az életükből, pont az ellenkező hatást érjük el. Jó lenne, hogyha demokratikusan és pozitív hangnemben meg tudnánk vitatni azt, hogy mire van szükség most a klímaválságban, az egyenlőtlenségek közepette. Abszurd ma arról beszélni, hogy hogy lehet a végtelen gazdasági növekedést megvalósítani. Mit akarunk mi egyáltalán ezzel elérni? Számunkra világos, hogy mit akarunk elérni. Egy eurót sem adhatunk arra, hogy, megszok, hogy állások megszűnjenek, egy eurót sem tudunk arra, hogy a produktivitáson alapuló rendszert tovább éltessük. Kérem szépen, az önök generációjának, illetve az előző generációjának a hibája az, hogy mindez létrejöhetett, az önök felelősség ez. Szerintem nagyon nagy szükség lenne a megfelelő, a gazdagság megfelelő, a vagyon megfelelő elosztására. Szerintem radikális átalakulásra van szükség, modellünket meg kell változtatni, csak úgy lehet a válságból kilépnünk, és csak így lehet ellenállóvá tenni a társadalmunkat a jövő válságaira nézve. Köszönöm. Adinolfi kolléga következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kollégák! Vannak nagyon reménykeltő elemei a von der Leyen asszony által említett tervnek is. Nos, örülök annak, hogy európai, hosszú távú papírokat, állampapírokat adnak majd ki, ezt már régóta kérjük. De itt ennél van egy sokkal komolyabb kihívás is. Hogy alakul majd a játszma a tanácsban, ahol vannak olyan országok, amelyek nem nem értenek egyet az európai megoldással. Ezek az országok szerintem nem ön másként gondolkodók, hanem egész egyszerűen egoisták. Az ötcsillagos mozgalom szeretne segítséget kérni Európától, hiszen Olaszországban nagy szükség van erre. Évtizedeken keresztül Európa nem volt halandó megváltoztatni a gondolkodásmódját, a fellépését, és szerintem ez a válság egyértelművé tette, hogy valamit másként kell csinálni, európai szolidaritásra, szolidaritásra van szükség. Újraéljük a történelmet? Lehet. Reméljük, hogy végre valami megváltozik, hiszen Európa módszerei előregettek. Köszönöm szépen, Adinolfi asszony. Én nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, de mindenképpen be kell tartani a távolságtartással kapcsolatos szabályokat. Ez kötelező. Én nagyon sajnálom, amikor azt arról számolnak be nekem a teremszolgák, hogy a képviselők nem tartják be a távolságot. Két termünk van, elférünk. Természetesen akik hozzászólnak, azok esetében praktikus, hogyha itt vannak a plenáris teremben. Muresán kolléga következik, két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, von der Leyen Elnök asszony, üdvözlöm itt az Európai Parlamentben, és köszönöm önnek a javaslatot, amelyet bemutatott. A mai nap egy fontos nap, kedves kollégák, mert az európai polgárok az Európai Uniótól segítséget, támogatást várnak, és ma elmondhatjuk nekik, igen, jön a segítség, létrehozunk egy csomagot, az Európai Unió beváltja hozzáfűzött reményeket. Új eszközről van szó, amely segít a vállalkozásokon, az embereken, a régiókon, a tagállamokon. A mai els, lépés csak egy első lépés azonban a lehető legjobb gazdaságélénkítő csomagra van szükség, az Európai Parlamentet pedig éppen ezért teljes mértékben be kell vonni a munkába. A kollégák itt a teremben Európa összes régióját képviselik, folyamatosan tartják közvetlenül a kapcsolatot a polgárokkal, tudják, hogy mire van szükség, mire van szükségük a kórházaknak, vállalkozásoknak, a polgároknak. Az Európai Parlamentet ezért teljes körülön be kell vonni annak meghatározásába, hogy a pénzt hogyan költjük majd el, illetve abba is, hogy az adósságot hogyan fizetjük majd vissza. Az Európai Parlament bevonása biztosítani fogja, hogy a lehető legjobb gazdaságélénkítő csomagot hozzuk létre közösen. A csomag kihat majd a polgárok jövőjére, ez az oka annak, hogy az Európai Parlament, amely az Európai Unió polgárait képviseli, részt kell, hogy vegyen a munkában. Kedves kollégák, Fontos, hogy lássuk a teljes képet. Von der Leyen elnökasszony beszélt az egész költségvetésről. Egy olyan gazdaságélénkítő csomagra van szükség, amely támogatja a polgárokat, a vállalkozásokat, segíti őket abban, hogy kilábaljanak a válságból, de nem felejthetjük el az európai költségvetés régi prioritásait sem. Ne felejtsük el a mezőgazdasági termelőket, a diákokat, ne felejtsük el az új prioritásokat, a Green Deal-t, a polgárok biztonságát, a digitalizációt, és fontos, hogy megfelelő tartalékokkal rendelkezzünk, hogy esetleg reagálni tudjunk a váratlanul előálló helyzetekre is az elkövetkezendő 7 évben. Ezek a munkánk alapelvei, ezen az alapon vagyunk hajlandók együttműködni az Európai Bizottsággal, és azt várjuk, hogy a bizottság is együttműködjön a parlamenttel. Köszönöm szépen, Benifei kolléga, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Von der Leyen asszony, a világ ránk tekint, azért figyel ránk a világ, mert azt szeretnék tudni, hogy a világon egyedülálló modellünk, szociális modellünk, gazdasági modellünk, szolidaritási modellünk, kép érték modellünk képes-e a túlélésre? Hogy meg tudjuk-e adni a szükséges választ erre a kihívásra? Hatalmas összegről beszélt, hogy a gazdaságot a gazdaságnak új lendületet adjunk Nos, erre lenne szükség ahhoz, hogy szolidaritást tudjunk megvalósítani az Európai Unióban. Pontosan ezt kértük öntől már a kezdetek óta. Szaszoli úr, mi ezt az kihívást, ezt a, ezt a erőfeszítést mindenképpen támogatnunk kell, és azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy az európaiak új generációjának támogatása van szüksége. Egyszerűen gyorsan kell fellépni, mert az európaiak nem várhatnak többet. Köszönöm szépen. Eyer kolléga következik egy perccel van. Kedves kollégák, ez egy nagy előrelépés eh, a javaslat, azonban hadd fogalmazzak őszintén még hogyan, hogyan akarjuk finanszírozni ezt a e, fellendülést? A e, Google-nél, az Amazonnál, a Facebooknál van a pénz. Ez a pénz, ez a multinacionális cégéknél van, amelyek kihasználják az adó e, szabályokat. Ők is fizessék meg ennek a fellendítésnek az árát. És mi a helyzet a nagy kínai cégekkel, amelyek szennyezik a környezetet? a saját forrás fegyverékkel használni. Most legyünk elég bátrak ahhoz, nem 2024-ben, most. Nagyon fontos, hogy ezt a pénzt beszedjük, és ez, ez lehetővé teszi azt, hogy felélegezzünk, jobban szigeteljük az épületeket, tiszta autókat építsünk, stb. Kedves kollégák, ez a vírus, ez nem csak betegséget terjeszt, hanem reménytelenséget is. Nagyon fontos, hogy itt Európában inspirálódjanak az emberek az európai bátor fellépéstől. Köszönöm szépen, a, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Pánca képviselő, egy perc. Köszönöm, Pánca képviselő. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, von der Leyen asszony. Örülök annak, hogy beszámol az Európai Parlamentnek arról, amit gyakorlatilag a múlt héten Angela Merkel és Macron elnök úr eldöntött. Meglátjuk, mi lesz ebből. Én örülök annak a tervnek, amit elmondott, de az olaszok nagyon sok ígéretről hallottak az elmúlt hónapokban, tényeket pedig nem igazán, illetve tetteket pedig nem igazán. Bizalomra is szükség van. A bizalom időn is múlik. A Recovery Fundhoz új adók beszedésére van szükség, attól félnünk, hogy az európai KKV-kre, illetve az adófizetőkre fogják ezt majd hárítani. Semmit nem hallottam a nem stratégiai ágazatokról, pedig ezek bizonyos országokban elengedhetetlenek, gondolok például az, a turizmusra. De mindezt hogyan fogják időzíteni? Mindenkinek egyet kell értenie. Ez rengeteg időbe telik. Az első eredmények nyilván nem lesznek meg jövő év előtt. Addig az európaiak ebbe belehalnak, vagy azért, mert a gazdaság tönkre megy, vagy pedig a koronavírusba. Mi gyakorlatilag csak azt tudjuk aratni, amik önök elvetnek. Köszönöm. Köszönöm. Eichhout kolléga, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a javaslatért, mert lehetőséget teremt egy olyan beruházási tervre, amelyre Európának nagyon nagy szüksége van. Fontos, hogy ne csak a tagállamok, hanem Európa egésze támogassa ezt, mert ha csak a tagállamokra hagyjuk ezt a feladatot, akkor egy kiegyensúlyozatlan terv jön létre, amely az egyensúlytalanságokat még növeli a belső piacon. Az állami támogatások felét most éppen Németország fizeti, ez is mutatja a jelenlegi egyensúlytalanságot, ezért van szükség egy európai szintű beruházási programra, úgyhogy köszönjük Önöknek ennek értelmében is. Reméljük, hogy az, az összes politikai pártcsalád, így például az én hazám Holland, Hollandia kormánya is belátja, hogy szükség van egy korszerű beruházási programra. De biztosnak kell lennünk abban is, hogy a Green Deal-re és a digitalizációra költik majd a tagállamok a programból származó pénzeket. A szavak szintjén ez már megfogalmazódott, de a legfőbb kérdés az, hogy hogyan valósul ez meg a gyakorlatban. 750 milliárdról beszélünk most a bizottság terve alapján, de 2000 milliárdról van szó állami támogatás, az állami támogatások esetében, itt pedig nincs kondicionalitás, nincs feltételrendszer. Fontos, hogy az állami támogatásokhoz, a tagállami beruházásokhoz is feltételek társuljanak, csak így tud Európa gazdasága felvirágozni. Köszönöm. Sidvó képviselő egy perc. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Európának ma szüksége van a szolidaritásra, az európaiaknak pedig reményre van szükségük. Nagy örömmel hallgattam azt, amit az elnök asszony mondott, elmondta, hogy az alapokat feltöltik forrásokkal, de persze meg kell várni a részleteket, mindenki azt mondja, hogy a saját forrásokat kell növelni, és azt hiszem, érdemes lesz végre a részletekkel is foglalkozni. Elnök asszony, ön azt is mondta, hogy itt az ideje annak, hogy megszabaduljunk, félretegyük a, a félreértéseket, a sztereotípiákat. Itt az ideje, hogy az Európai Unió tényleg betartsa a szerződésekben lefektetett alapelveket, és szolidáris legyen, be kell tartani az összes tagállamban érvényes alapelveket, és mindenkit úgy kell segíteni, ahogyan éppen szüksége van rá az európaiaknak, reményre és munkára van szükségük, nekünk ezt kell nekik szolgáltatnunk. Gyöngyösi Márton a következő. Thank you very much, Mr. President. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr attól függetlenül, hogy mi a eh, tartalmának a javaslatnak, de azonban eh, nem eh, elfogadható, hogy zárt ajtók mögött akarnak megállapodni megint csak az Európai Unióban. Mindenki, aki az Európai Uniót azért kritizálja, mert nem átlátható, annak igaza van. Ha az Európai Unió demokratikus akar lenni, akkor viselkedjen demokratikusan. Csak remélni tudom, hogy nem úgy, mint a legutóbbi Merkel-Macron megegyezés során 2018. júniusában, most most ez egy, egy jobban működő e, egyezmény lesz. Az valahogy eltűnt, mint szürke szavára ködben, és nem hallottunk róla semmit e, azóta sem. Remélem itt most nem így lesz. Azt remélem, hogy ez a csomag eredményeket hoz majd, e, azonban vannak aggodalmaim. Aggódom amiatt, hogy ez az 500 milliárd, ez, ez nehogy olyan legyen, mint az eurókötvény, amely az Európai Unió szintjére viszi veszi át a hiteleket, az adó, az eladósodást, és az elkövetkezendő években a súlyos eladósodás súlyos megszorításokhoz vezethet, és ez teljesen összenyomhatja a tagállamokat. Azt is remélem, hogy az alapok nem a nagy multicégekhez jutnak, hanem a KKV-khoz, kisebb, közepes eh, vállalatokhoz, hiszen ezek adják az európai gazdaság gerincét. Köszönöm szépen, Eszter Delánke következő következik két percre. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt eh, biztosok. Eh, hollandul kezdeném, ez egy nagyon fontos téma. Szeretném üdvözölni a bizottság javaslatát. A korábbi válságok során nagyon sokáig várt Európa, míg reagált. Most örülök, hogy ilyen hamar itt van ez a javaslat. Aztán beszélnek az emberek arról, hogy mi a kapcsol- mi, milyen arányban adunk hiteleket, kölcsönöket, stb. Ez egy részletkérdés, ez nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy egy csónakban evezünk, úgyhogy együtt kell megoldanunk a problémát felmerül a digitális cégek megadóztatása, a saját források, ezt üdvözlöm, az ETS-t is üdvözlöm, de a kulcsfontosságú pont szerintem az, hogy jól, jó projektekre, jó dolgokra költsük el a pénzt. E, attól félek, hogy most újra eladósodunk, ami elkerülhetetlen egy ilyen válság során, de hogy nem tudjuk, hogy hogy fogjuk ezt visszafizetni. És hogyha nincsenek saját forrásaik, mert egy tagállam mondjuk ennek ellenáll, akkor a végén mi lesz? Akkor az európai költségvetés költségvetésből fogjuk visszafizetni ezt a, ezt a hitelt, e, e, ezt az eladósodást, és a végén még kevesebb pénzünk lesz. Úgyhogy azt szeretném, hogyha tényleg a tanács elköteleződne amellett, hogy a saját források meg lesznek, bevezetjük ezeket, vagy a jelenlegi MFF során már megkezdjük a visszafizetést, a törlesztést, tehát világosan kell látnunk a törlesztést. Garcia Perez asszony én hollandul azt mondtam az anyanyelvemen, mert ez fontos, hogy meg kell mutatnunk, hogy együtt vagyunk, egy csónakban evezünk, közösen vagyunk. De hogyha ön azt mondja, hogyha 23 tagállam négyel szemben áll ennek során, akkor ebben nem fogunk sikeresek, nem leszünk sikeresek, mert ezzel ön ezt a négy tagállamot az, a szélsőségesek karjaiba nyomja, és ez nem lesz sikeres. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy együtt, közösen győzzük meg eh, a kormányokat, hogy hogy vállaljuk ezt a programot. Köszönöm szépen, Gájer képviselő következik, két perce, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, eh, tisztelt eh, van der Leyen asszony, úgy látom, ő már elment, minden esetre a köszönetem mindenképpen érvényes felé. Örülök, hogy az európai végrehajtó hatalom egy ilyen fontos tervet dolgoz ki, és az Európai Parlamentben mutatja ezt be először, ezt a gesztust is köszönöm. Köszönöm a javaslatot. Azt hiszem, hogy ez a célját és az összegeket tekintve mindenképpen megfelelő. De ami a saját forrásokat illeti, önök nem elég bátrak. Jó javaslatok vannak ebben a csomagban, de mindenről feltételes módban beszélnek. Hogyha elképzelem, hogy mi a helyzet a tanácsban, akkor úgy látszik, hogy ott a tanácsban szeretnének nagyobb mozgásteret maguknak az egyes országok. Én szerettem volna tudni, hogy milyen saját forrásokat terveznek, miért támogatnak és milyeneket javasolnak egy ilyen listát szerettem volna kapni. Itt az Európai Parlamentben a támogatást megkapták volna erre, és az is világos, hogy kik lépnek a fékre a saját források terén. A másik dolog, hova megy a pénz? A prioritásokat meg kell nevezni. Innováció, szociogazdasági átépítés, hidrogéngazdálkodás, a szociális rendszerek megerősítése. Erről nem olvastunk eleget. Köszönöm szépen, Gerikánok képviselő, Luis, egy perc. Bente. Estos días... Köszönöm szépen. Végre az európaiak kimerészkedhetnek a házaikból ugyan óvatosan, hiszen javult a járványhelyzet, de a gazdasági helyzet katasztrofális. Képzeljük csak el azok a helyzetét, akik egy kis, akiknek egy kis üzlete van, vagy közlekedésből, közlekedési vállalkozásuk van. Ők nagyon nehezen élnek meg, nagyon sok európai aggódik a jövője miatt. Tisztelt biztosok, örülünk annak, hogy az Európai Bizottság elá, e- e- előállt egy javaslattal, közösen kell tennünk valamit azért, hogy a gazdaságunk újra fellendüljön. De felelősségteljesen kell ezt megtenni, illetve az európai tagállamoknak is vállalniuk kell a felelősséget. Ez egy nagyon ambiciózus terv. Minden nap. Spanyolországban több mint 2000 kis cég, vagy nagyobb cég kénytelen bezárni a kapukat. Fel kell lépnünk, hiszen emberek veszítik el a munkájukat. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ez a terv megvalósuljon. Az európaiak számítanak ránk, és nem szabad őket, nem szabad csalódást okozni nekik. Köszönöm. Zsüven úr következik, parancsol, egy, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. többféle összegről beszéltünk itt, hatalmas összegek röpködnek. Kérem szépen, ez, ezt hogy fogják a jövő generációi visszafizetni? A, a járvány úgy tűnik, hogy arra ösztökél minket, hogy egy föderalista agendát próbáljunk meg magunk előtt tolni. Az én azt gondolom, hogy a, ö, egyhangú, egyhangú szavazást végre meg kéne szüntetni, de kérem szépen, nem lehet visszatérni a múltba. Ne feledjük, hogy a jövő generációi számára kell valamit létrehoznunk. Nem szabad, hogy egy újabb járvány ismételten összeroppantsa majd a gazdaságot. Vannak olyan helyzetek, amikor a minőség fontosabb, mint a mennyiség. El kell gondolkodni a szabad kereskedelem, az belső piac értékein. Rövidre fogva tehát, a végtelen a végtelen gazdasági növekedés világának azt hiszem befellegzett, gondolkozzunk el ezen, és figyeljünk arra, hogy az elkövetkezendő hónapokban a politika, vagy a szociális szolgáltatások összeomlanak-e. Kárem kolléga. Elnök asszony, az európai szolidaritásra mindenképpen szükség van, járvány közepette, a válság közepette, úgyhogy minden támogatást megköszönünk. Azt hiszem jobb lett volna, hogyha még ambiciózusabb tervet dolgoznak ki. A gazdaságainkat teljes mértékben át kell alakítani, és ökológiai átállásra van szükség. Tehát előre kell menekülnünk. Én azt gondolom, elnök asszony, hogy aluldimenzionálták ezt a tervet, hihetetlen szociális problémákkal szembesülnek az európai polgárok. Itt már nem arról van szó, hogy a párizsi egyezményt tiszteletben kell tartani, vagy a fajok kihalásával kell foglalkozni. Ez, ez, szép dolgokat hallunk önöktől, de kérem szépen itt tettekre van szükség. Szerintem, ha nem teszünk semmit, annak sokkal nagyobb ára lesz. Tehát nagyon nagy, na, nagyon nagy mértékű fellépésre van szükség. Mi lesz a jövőnk? Mi lesz az emberiség jövője? A fiatalok, a tanárok, a, a különböző kutatóknak mind van véleménye, véleménye erről, egyszer mindenkorra választ kell találni. Epping kolléga következik. Het voorstel van de Europese Commissie is een politiek... Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság gyakorlatilag egy politikai államcsínyt követ el. Egy olyan Európai Unió küszöbén állunk, amelyben közösségivé válik az adósság. Európa egyik része a másik részét megzsarolja. Von der Leyen asszony már elment, mégis elmondom, hogy a 27 tagállam még mindig megvétózhatja ezt a tervet. Több milliárd euróról van szó, új európai adókról esett szó, és most úgy hallom, hogy egyesek meg akarják ezt szavazni itt az Európai Parlamentben, miközben a közös eladósodás Európai Uniós szinten ellentmond a szerződésekben foglaltaknak. Az Európai Unió gyakorlatilag ikaruszként száguld a nap felé. Fontos, hogy meghallgassuk az emberek véleményét mindenről, hiszen nekik kell a végén a cehet állni. Jó lenne, hogyha a németek a német szövetségi bíróság, az alkotmánybírósághoz fordulnának. Un minuto. Grazie, president. Köszönöm, Puigdemont úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa egy politikai projekt, legalábbis a válságra adott válaszból így tűnik. Több polgár nagyon keserű emlékeket őriz arról, hogy a legutóbbi pénzügyi válságot hogyan kezeltük inkompetens módon jártak el a különböző kormányok, nem tervezték meg jól a gazdaság talpraállítását. Ezt nem engedhetjük meg újra. Fontos, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget Európa jövő nemzedékei számára. Közvetlenül együtt kell működni a polgárokkal és a vállalkozásokkal, át kell, túl kell lépni az határokon, és olyan megfelelő lépésekre van szükség, amelyek gyorsak, arányosak és segítenek az embereken. Gyorsan kell cselekednünk. Európának választania kell, hogy elavult szervezet kívánna lenni, amely nem tud segíteni a polgárokon, vagy pedig egy olyan szervezet szeretne lenni, amely kulturális, demokratikus és gazdasági előrelépést biztosít a polgárai számára. Remélem, hogy habozás nélkül az utóbbi irányába indulunk el. Köszönöm szépen, González Ponszúr. Ez egy döntő pillanat, vagy ambiciózusok vagyunk, vagy elbukunk. Ez a 750 milliárdos terv egy nagyon komoly terv, és azt gondolom, hogy reménysugár is. De még nagyon sok munkát kell elvégeznünk. Először is a parlamentnek részt kell vennie ennek a tervnek a pontos kidolgozásában. Ez egy európai marsal terv, de ehhez egy demokratikus marsal terv is szükséges. Tehát nagyon erőteljesen kell kiállnunk a közös értékeink mellett, ugyanúgy olyan erőteljesen, ahogy a közös pénz nem mellett kiállunk igazságosan kell szétosztani a pénzt, úgyhogy az európaiakhoz eljusson ez. Ma, euró, ma euromilliókról beszélünk, de ezt valóságá kell tenni, el kell juttatni. Nagyon sokszor sajnos ezek a milliárdok a világon semmit nem jelentettek az európaiak számára. Mi hamarabb elérhetővé kell tenni ezeket az összegeket, európaiak milliói nem tudnak tovább várni, azt gondolom, hogy a pénztelenség több áldozattal jár, mint maga a vírus. Azt hiszem, nem az a probléma, hogy többféle szükségletet kéne ellátni, egész egyszerűen több szükségletet kell ellátnunk. Figyeljünk oda arra is, hogy a kormányok egy, egyetértsenek viszont velünk, hiszen hogyha a populizmus eluralkodik egyes kormányokon, nem tudunk együttműködni. A pénz nyilvánvalóan nem az égből esik le, úgyhogy előbb-utóbb a polgárok is megérzik ezt majd a saját bőrükön. Tehát a polgárokon is, polgárokat is támogatni kell, tehát nem a kormányokat, hanem a polgárokat. A szociális államnak most kell megmutatnia magát. Fontosnak tartom azt, hogy a következő MFF-re negatív hatással ne legyen ez a terv. A tagállami parlamentnek kell majd végső soron ezt a tervet jóvá, jóvá hagyni. A gazdaság nem csak számokról szól, hanem leginkább, leginkább arról, hogy hogy állunk a bizalommal. Emberekről van szó, emberi lényekről, tehát nem a politikusok lényeg, lényegesek, hanem az emberek. Köszönöm. Honász Fernández következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai nap azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű, mert egy alapvető és meg, egy alapvető és megváltozhatatlan hatalmas változás kezdete ez. Olyasmi ez, mint amikor az eurót bevezettük. Alapvető változás következik tehát az Európai Unió gazdasági és szociális szerkezetében. Évtizedek óta dolgozunk ezen, ma pedig a bizottságnak megszületett a javaslata, ami pontosan ebbe az irányba halad. Én úgy gondolom, hogy ez a javaslat, ez a fellendítési alapra erre vonatkozó javaslat, egy nagyon jó javaslat, ezt nyilván még elemeznünk kell, a részleteket ugyanis még nem ismerhettük meg, de arra kérem a tanácsot és a parlament tagjait, hogy még egy utolsó erőfeszítéssel megtegyük ezt a lépést, hiszen az összes európai erre vár. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen. Ázsmáni kolléga következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, e példátlan egészségügyi válság kellős közép, közepén azt látjuk, hogy mindenkit megérint valahogy a betegség, van, aki megbetegszik, van, akinek a szerettei betegednek meg, van, aki elveszíti a munkahelyét, vállalkozások mennek tönkre. Ebben a pillanatban az emberek reflektálhatnak arra, hogy mi az, ami tényleg fontos az életben, mi legyen a prioritásunk a jövőben. Ugyanilyen módon kellene tekintenünk az európai költségvetésre is. Szembe kell néznünk ezzel a válsággal, de tudni kell azt is, hogy vannak más kihívások is. Az emberek egységes választ várnak tőlünk, azt várják, hogy bölcsen költsük el a pénzt, elszámoltathatóak legyünk, és ne felelősség, felelősség teljesen járjunk el, és ne hagyjunk terheket a jövő nemzedékekre. Ezt csak úgy érhetjük el, hogy a prioritásokat határozunk meg. Fel kellene tennünk magunknak a kérdést, hogy hogyan tudjuk a gazdaságainkat úgy átalakítani, hogy erősebben kerüljünk ki ebből a válságból, de mégis együtt tegyük ezt meg. Nekünk is alkalmazkodnunk kell a, válság, hogy a válsághoz, ugyanúgy, ahogy a polgárok tették, csak így tudunk talpra állni és egy újfajta ellenálló képességet kialakítani. Köszönöm szépen, Heider kolléga, a következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, Európában több millióan veszítették el a munkahelyüket, vagy féltik a munkahelyüket, nem tudják, hogy miből éljenek, hogyan finanszírozzák a családjukat, az egzisztenciájukat féltik ezek az emberek. Mindeközben itt a parlament összeül egy ülésre több ezer euróért, ennyibe kerül ez az ülés, és mi, mire föl? Nem a költségvetésről beszélünk, egy fantom büdzsé van csak itt előttünk, az leveg a szemünk előtt. Arról van szó, hogy az Európai Bizottság elnöke itt egyfajta propagandát, propagandát terjeszt, és mi ehhez asszisztálunk. Több ezer eurót dobunk ki erre, miközben az Európai Unió a történelem egyik legnagyobb válságát éli. éli. Úgy gondolom, azt szeretnék elsősorban, hogy egyfajta unió jöjjön létre, az északiak vállalják át a déliek költségeit, másrésztről el akarják venni a nemzeti parlamentektől a költségvetés feletti kontrollt. Az Európai Bizottság nem harcolni akar a válság ellen, hanem ki akarja használni azt azért, hogy egy Brüsszelből irányított szuperállam célját megvalósítsa. Ortaszon kolléga következő egy perc. Sí, gracias. Este es un... Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos csomag. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jelent majd, az, nagyon sokat jelent majd az eurozóna integrációja szempontjából is. Közösen fogunk eladósodni, hogy a válságból kilépjük. Ennél többet, ennél többet szeretünk volna, egy nagyobb csomagot, aminek nagyobb gazdasági hatása van. Ez a minimum ahhoz, hogy az eurozónát, illetve a belső piacot meg tudjuk védeni. Nekem van egy javaslatom a tanács számára, nem szabad túlszul bennünk az európai polgárokat, csupán azért, mert négy kormánynak nem akarócik ebben részt venni. Három dolgot szeretnék mondani, ami szerintem ide tartozik. Egy digitális digitális átállás, ökológiai átállás, ezeknek szükség van. Ne felejtjük, hogy az elő, még az előző válság is megnehezítette ezeknek az ágazatnak a sorsát, illetve a reformokat strukturálni kell. Aztán nagyon fontos az, hogy ne legyenek olyan reformjaink, amelyek a társadalomra túl nagy terhet rónak, amelyek megszorításokhoz vezetnek, ennek semmi értelme. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fidel képviselő következik. Köszönöm szépen, hetek, hónapok után végre megvan feketén-fehéren ez a javaslat. Sajnos azonban nagyon sok kritikus pontja van ennek, hogyha 500 milliárdot összegyűjtünk, az szép dolog, de ez nem lesz elég. Mi lesz az időzítéssel? Azonnal szükség van ezekre a, ezek, erre az összegre, hogyha 7 évre osztjuk ezt szét, akkor annak nem lesz igazán hatása. Aztán mi lesz ennek a, vagy ho, a, mi le, hogy, hogyan fogjuk ezeket egymás fontossági sorrendbe rakni egymás után? Mi lesz majd a prioritás? Aztán feltételrendszer. Nagyon fontos, hogy pontosan elköltsük ezeket a pénzeket, de jó lenne, hogyha nem Brüsszel írná elő, hogy otthon hogy költsük el ezeket a pénzeket. Aztán saját erőforrások külső szereplőkre fogjuk ezt kivenni, de nem lenne jó, hogyha az európai KKV-k is megszenvednénk ezeket az adókat. Remélem, ennek ellenére azért majd hatásos lesz ez a terv. Köszönöm szépen, Régner képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság a javaslatával azt mutatja, hogy csak egy lehetőség van, több bátorság, több szolidaritás és több Európa. Egyetlen ország sem sziget önmagában, és ezt főleg az eh, úgynevezett eh, egoista négy államnak szeretném mondani, ide tartozik az osztrák kormány is, nem szabad folytatni ezt a eh, szűk látókörű kis állami megoldásban gondolkodást. Emlékezzenek arra, hogy az európai elnökség alatt mi volt a motto? Európa, amely megvéd, amely megvédi a gyengéket, a betegeket, a nőket, a szegényeket, erre emlékezzünk. Egy évvel ezelőtt eh, Európának tettünk egy ígéretet. Ezeket az embereket védjük meg, óvjuk meg, és ide tartozik az is, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök felét a nőknek kell juttatni. Eh, a pénzek felét a népesség felének kell juttatni, hiszen a nőket nagyon súlyosan érintette ez a válság. Köszönöm szépen! Ánemánc képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán látták, mindannyian láthatták, hogy a karantén eh, alatt a Rue de la Loire egy Brüsszel nagyon széles, forgalmas utcáján egy sávot lezártak, és azt mondták, hogy a koronaválság miatt tették ezt, erre, erre szükség van. E, ezek a föderalista, centralista, központosított álmodozások, ezek nem szolgálnak semmit. Közösségi szintre akarják emelni az eladósodást, a, e, a, e, ezt egyszerűen át akarják vinni a válságra hivatkozva át akarják boxolni a döntéshozásán. döntéshozáson. Van der Leyen asszony azt mondta, hogy a koronaválság, ez most Európa számára egy fontos momentum, hát lehet, hogy az európai döntéshozók ezt egy fontos momentumnak tekintik, de a polgárok számára egy, ez egy rettenetes sötét pillanat, és ezt szeretném elmondani, hogy ez nagyon szerencsétlen megfogalmazásnak tartom. Köszönöm. Szefcsovics biztos következik, alelnök következik az Európai Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt kedves kollégák, Európai Bizottsági kollégák. Először is szeretnék köszönetet mondani az itt elmondottakért, az itt hallottakért elég nagy támogatást, átfogó támogatást hallottam ki a hozzászólásokból, és köszönöm szépen az inspirációkat, amelyeket gyakran innen kapunk az Európai Parlamenttől, az állásfoglalásokból, a vitákból táplálkoznak ezek a javaslatok, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk megszívlelni az önök javaslatait, a szolidaritás erősítését, erősítésére, az európai gazdaság modernizálására, hogyan tudjuk konszolidálni eh, Európa, mint globális szereplő eh, eh, fellépését. De valóban példátlan csomagról van szó, szerettünk volna az eredeti több éves pénzügyi keretet a jelenlegi elvárásokhoz igazítani, és mivel tudjuk, hogy a gazdasági válság ennyire súlyos, azt is tudjuk, hogy nagy szükség van arra, hogy egy új eszközt vezessünk be, ez a Next Generation EU, tehát az EU jövő generációja. 1,1 billióról beszélünk, az MFF, illetve 750 milliárd eh, a jövő generációja eszközzel együtt, és ezt az önök állásfoglalása javaslatai szerint is különböző célokra bontjuk le. Gászia Perez és Csolos úr is, illetve Weber úr is támogatták ezt a csomagot, ezért hálásak vagyunk. Ennek a javaslatnak a sikere az eredményeken mutatkozik majd meg. Hogyha a pénzt megfelelő területekre finanszíro, ö, költjük, fordítjuk, és nyilván ezt szeretnénk, akkor kifizetődik ez. Zöld, fenntartható technológiákba kell beruháznunk, digitálisabbnak kell lennünk, mint most vagyunk, és meg kell tanulnunk e, az ellenálló képesség erősítését is, hiszen láttuk, hogy mennyire e, negatív az, hogyha egyetlen beruház, beszállítótól függünk, vagy annyira Európán kívüli vállalkozásoktól, vállalatoktól függünk, mint ahogy ezt láttuk az elmúlt eh, hónapokban, ez nagyon veszélyes. Eh, a javaslat nem csak arról szól, hogy hogyan eh, küzdjük le a válságot, de hogyan modernizáljuk európai, az európai gazdaságot, hogyan tudjuk Európát felkészíteni a COVID utáni, a járvány utáni eh, 21. századi eh, kihívásokra. Elhangzott a saját források kérdése, elhangzott a hitelek, a kölcsönök kérdése, Mojten úr, Obré asszony aggodalmaikat fejezték ki. A házi feladatunkat elvégeztük, meg elemeztük ezt a kérdést, különböző opciókat vetettünk fel a saját források tekintetében. Ezt szeretnénk önökkel és a tagállamokkal végigvenni, elemezni, az ETS bevételeket is szeretnénk felhasználni, ez a tengeri közlekedésből és a légi közlekedésből származik majd. Ezeket is szeretnénk, ezeket a bevételeket felhasználni az MFF finanszírozására, aztán a belső piaci adókon is gondolkodunk, olyan e, vállalatokra kivetve, amelyeknek előnyére válik az, hogy egy nagy, jól működő belső piacon e, gazdálkodhatnak tiszteletben kell tartani mindennek során a párizsi célkitűzéseket, csökkenteni a, a termékek szénkibocsátását, szénlenyomatát, a szén kiegyenlítési adó például egy új ilyen bevételi forrás lett az európai költségvetésben. Aztán ne felejtsük el a digitális adókat, itt is globális megegyezésre lenne szükség az OECD G20 keretében, de hogyha ez nem működik, akkor készen vagyunk végig gondolni azt, hogy egyedül is lépjünk. Sidló asszony és Ázmáni úr említették az adóelkerülés, a tisztességtelen adógyakorlatok kérdését. Hát igen, ezekre a témákra oda kell figyelnünk. Egy megfelelő európai költségvetési végrehajtás és adóbehajtás az egyik kulcsfontosságú prioritás. Hogy őszinte legyek, Gyöngyösi úr ugye kritizált bennünket az átláthatóság hiányáért, és ezt nem értem. 12 órakor fogadtuk el ezeket a javaslatokat a kollégiumban, és egy órakor meg itt voltunk már. Az Európai Parlament volt az egyetlen, az első, első hallgatóság, ahol bemutattuk a javaslatainkat. Az elnökünk részletekbe menően elmagyarázta, hogy mit szeretnének, mit szeretnénk elérni, mit javaslunk. Azt gondolom, hogy a demokratikus elszámoltathatóság tiszteletben tartása ez megvalósult, és ezt a jövőben is meg akarjuk tartani tenni. A legislatív javaslatokat meg akarjuk vitatni önökkel a jövőben, és hiszen ezek nagyon komplexek, és szoros együttműködésre és egyeztetésre van szükség. Számos kérdés felmerült az állami segítségnyújtással kapcsolatban. Vesztager eh, eh, kollégám mm, a, eh, szig, arról ismert, arról híres, hogy nagy szigorúsággal vizsgálja meg az állami segítségnyújtási kérvényeket, és most először is azonban az elmúlt hetekben a polgárok életiért, megélhetéséért kellett küzdenünk, és ez, erre koncentráltunk az elmúlt időszakban. Tisztelt elnök asszony, zárásként azt mondanám, hogy lenne egy kérésem. Azt gondolom, hogy ugye valóban európai, történelmi európai pillanathoz érkeztünk, világos politikai vezető szerepet kell játszanunk, kell mutatnunk. Nagyra értékelnénk az Európai Parlament eh, támogatását ahogy González Ponce elnök úr is kiemelte, eh, de eh, szükségünk van az önök segítségére, meg kell győzni az európai polgárokat. Úgyhogy eh, ez a kérésem, és a tanács felé, a tagállamok felé is megismétlem ezt, hiszen együtt döntésre van szükség, gyors döntésre van szükség, és természetesen szorosan együtt kell működni a nemzeti parlamentekre, hisz, a parlamentekkel, hiszen amikor eh, saját forrásokról, plafonokról eh, beszélünk, eh, pozitív ratifikációra van szükség a nemzeti parlamentek részéről is. Ezért politikai vezető szerepre van itt szükség, ez segíthet Európának a válság legyőzésében, és ez készítheti föl Európát a következő fázisra. Az utolsó mondatommal mindenkihez fordulok, az Európai Unió érdekében tegyük meg ezt a lépést, a jövő generációja érdekében tegyük meg ezt a lépést, és mutassuk meg a polgároknak azt, hogy tudjuk, hogy hogyan eh, lehet legyőzni ezt a válságot, és hogyan lehet felkészíteni Európát a 21. századra. Köszönöm, e- elnök asszony. Köszönöm szépen, végezetül pedig Brnyac államtitkár asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, köszönöm Önöknek ezt az eszmecserét. Az Önök által elmondottakat közvetítem majd a kollégáim, illetve az Európai Tanács elnöke felé. Ahogyan már a bevezetőmben elmondtam, a tanács már elkezdte a bizottsági javaslattal kapcsolatos munkát, annak érdekében, hogy minél előbb létrejöhessen egy megállapodás. Ahogyan már tegnap említettem, a Ah, ahogy már említettem, tegnap az EU ügyi miniszterek egy videokonferencia alkalmával megvitatták, hogy mire lenne szükség, milyen eszközökre lenne szükség, amelyekkel lendületet adhatnánk az európai gazdaságnak, és elérhetnénk a prioritásainkat, kohézió, koherencia, szolidaritás, a működő belső piac biztosítása, az ellenálló képesség megerősítése és az Európai Unió stratégiai autonómiája a jövőbeni kihívásokkal való szembenézéskor. Ehhez szükséges az, hogy megfelelő költségvetést biztosítsunk, természetesen fontos az EU hitelessége szempontjából az is, hogy mielőbb um, válságkezelő, lépéseket tegyünk. Reméljük, hogy a tanácson belül a tagállami álláspontok mielőbb konvergálnak majd azért, hogy mielőbb sikerüljön megállapodni a következő EU-s költségvetésről, amelyet meg fog tárgyalni az Európai Tanács is. Az Európai Parlament is osztja azt a nézetünket, hogy sürgősen el kell fogadni az MFF-et, hiszen ennek messze menő következményei vannak a polgáraink, a vállalkozásaink és a helyi önkor- és regionális önkormányzatok számára. Az elnökség nagy figyelemmel hallgatta a parlament álláspontját, és reméljük, hogy egy ambiciózus jövőbe tekintő, jövő orientált MFF-et tudunk közösen létrehozni, amely választ tud adni a jövőbeni kihívásokra is. Köszönöm. Köszönjük a miniszterasszonynak, ezzel a vitát lezárom. Az ülés jegyzőkönyve jegyzőkönyvét a parlament a következő plenáris ülésen fogadja el. Ezzel lezárom a mai ülést. Köszönöm szépen.